Ha nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadjuk. A mai ülés jegyzőkönyvét ha még megjegyzések vannak, akkor évvégig meg lehet változtatni. Egyébként ezt elfogadottnak tekintjük. Az év utolsó